Okay, colleagues, uh... Kedves kollégák, akkor kezdjük el. Önök előtt a napi rend. A kérdésem az, hogy elfogadjuk-e ezt így, ha nincs ellenvetés, módosításra igény, akkor a következő napi pontunk a 2010. május 8-i, március 22 és április 26-i jegyzőkönyvek elfogadás. Ezekkel kapcsolatban van felvetés, ha van, akkor most mondják. Nincs, úgy látom. Akkor nekem meg csak egy közlendőm volna, mint elnöknek, ez pedig az, hogy emlékeztetem önöket arra, hogy június 14-én Strasbourgban rendkívüli ülésünk lesz, este 7-től 8 óra 30-ig. Ennek a fő célja, hogy a CRD 3-as jelentésre szavazzunk, arra is szeretném emlékeztetni önöket, hogy június 21-én lesz rendes ülésünk, 21-én délután 3-tól, másnap 9-től, aztán délutánig szokás szerint másfél nap. Ez ennyit akartam bejelenteni, és akkor a mai tényleges napirendi pontokkal foglalkozván négyes pont, Hans Péter Martin úr jelentése, a cég nyilvántartások összekapcsolásáról. Rendkívül izgalmasnak tűnik a téma. Kérem a jelentéstevőt, hogy tájékoztasson bennünket. Köszönöm, elnök asszony. A munka még érdekesebb volt, mint gondolná. Hát köszönöm, rövidre fogom. A beterjesztett módosítók alapján eszmecserét folytattunk, legfőképp arról, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a gazdasági szereplők és a nyilvánosság számára ezeket a nyilvántartásokat. Annak érdekében, hogy jogbiztonságot garantáljuk, tehát hogy hatékonyabban működjön a rendszer és tájékoztás szolgáljanak közvéleménynek. Köszönöm szépen a módosítókkal benyújtó kollégák munkáját. Én főleg azokkal foglalkoztam, amelyeket az eszmegy során, eszmegy során Bulman úr említett, illetve a konzervatív oldalról hangzottak is figyelembe vettem, és így módon emeltem be néhány módosított a szövegben. Két gondom volt az egyes, négye, a négyes számú, a Péter Simon által benyújtott módosítóval kapcsolatos, aki azt javasolja, hogy szavazzunk arról, hogy minden a hálózatban átadott információ a származási országtól függetlenül frissítése kerüljön. Én nem tudom elképzelni, hogyan lehetne ezt gyakorlatilag megszervezni, hiszen működik egy közös, Európa szerte hozzáférhető cégregiszter, ám az, ahogy én értelmezzem, egy külön eljárást venne igénybe, hogy ne a nemzeti nyilvántartásból szerezzék be az adatokat, ez külön bürokratikus terheket róna az egész rendszerre. Mi több, további jogi alapokat kívánna meg, mint amelyet a jelen rendszer a bizottság javaslata szerint, amelyek kereté között működik. Ezért, mint jelentéstevő, azt javaslom, hogy utasítsuk el ezt a módosítót, mert hogy nem teljesíthető gyakorlati szempontból, ahogy ezzel mind kifejtettem, vagy legalábbis nagyon komoly költségeket vetne fel. A másik gondocska, ha mondhatom így, a bejelentett meg a részenkénti szavazás az ötös módosítóra vonatkozóan az a benyomásom, hogy nagyon világos többség érzékelhető itt a szakbizottságban afelől, amit Bulman úr olyan szépen megfogalmazott, és amit én is átvettem, hogy mi az Európai Parlament túlnyomó többsége azt a véleményt vallja, hogy európai megoldás kell a cég nyilvántartások összekapcsolására, amely kötelező, átfogó és a polgárok számára jól érthető. Az Európai Konzervatív és Reform frakció ezt ki akartná venni ezt a tételt a szövegből, és ezért kértek részenkénti szavazást. Én, mint jelentéstevő, ne vegyük, azt javaslom, ne vegyük ki a kötelező jellegét ennek a rendszernek, mert akkor megint csak mm, nem működne a rendszer, és a többség nem is támogatná. Az egyszerű olvashatóság, érthetőség, kezelhetőség nagyon fontos sajátságai ennek a jövőbeli rendszernek, ezért kérném azt, hogy az általam javaslatok szerint szavazzanak. Köszönöm, és köszönöm a nagyon hatékony munkát, melyet a titkárság fejtett ki, valamint munkatársaim, Ennyit szerettem volna ehelyt elmondani. Ha jól tudom, holnap délelőtt lesz a szavazás. Köszönöm a figyelmüket. Uh, um, Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstévők szeretnének reagálni? Simon úr? Köszönöm szépen. Köszönöm Martin úrnak is a jó ismertetést és a jó alapokat. Azt hiszem, hogy nagyon fontos hogy itt egy jogilag kötelező érvényű szabályzást érjünk el, amely kötelezi a tagállamokat, hogy mindegyik részt vegyenek, és a cégekkel kapcsolatban teljes mértékű információszolgáltatást nyújtsanak. Mert az végre áttekinthetővé teszi a valós helyzetet Európában. De most jelenleg néha a realitásnak nem megfelelő a nyilvántartás ezen kívül. Nagyon fontosnak tartom, hogy áttekintse az adatszolgáltatást, erre kötelezze a tagállamokat, azért, hogy a közvélemény bizalmát helyreállítsuk, hiszen jelenleg ez csak így tűnik, hogy ez létezik. Aki biztonságot akar, aki üzleti biztonságot akar, most soha nem lehet biztos benne, hogyha nem kötelezzük a tagállamokat arra, hogy valós adatokat szolgáltassanak, hogy ezek az adatok megbízhatóak vagy sem. Így aztán számomra ez egy alapkérdés. Az alapkérdés az, akarok -e egy olyan eszközt, amelyel jó, biztos áttekintést nyújtunk minden piaci szegmensről Európában, vagy nem akarok ilyen eszközt, mert egy olyan eszköz, amely nem biztosítja, hogy az elérhető információk valósak, az haszontalan. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kerens úr. Köszönöm szépen. Köszönöm Hans Péter Mártinnak is ezt a jelentést. Azt hiszem, egyet kell értsek Simon úrral. Ez egy elvi kérdés. Vagy költségkérdés. Ezt kell eldöntenünk. A néppárt részéről. Én azt mondanám, hogy egy működőképes nyilvántartás nagyon jót tenne az üzletmenetnek. Tudom, hogy az egyes tagállamokban eltérnek a követelmények, például Lettországban, és mi újoncok vagyunk, Nulláról kezdtük 20 évvel ezelőtt, és most nagyon modern online rendszerünk van, ahonnan minden információt le lehet kérni cégekről, amelyekkel szeretne üzletelni az ember. De tudjuk, hogy nem minden tagállamnak van ilyen kifejlett rendszere. Pedig sokkal nagyobb az adatbázisuk és nagyobb a tapasztalatuk. Hogyha kötelező érvényű lesz ez a rendelkezés, akkor hogyan garantálnák ezt? Tehát alapvetően elvileg egyetértünk a javaslattal, de a néppárt nem támogathatja a kötelező jellegét ennek a jogszabálynak. Szeretnénk egy kicsit jobban belelátni, hogy ez milyen költségterhet jelentene, és mi úgy gondoljuk, hogy a tanács sem értene majd egyet ezzel. Tehát nem igazán hiszünk abban, hogy kötelezővé kell tenni ezt. Elnök, köszönöm szépen. Strajcsek úr. Uh, dobrá odpoledne, paní předsedkyně. Jó napot kívánok. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudok sok mindent hozzátenni ahhoz, amit Hans Péter Mártin mondott. Kicsit más az álláspontunk, nevezetesen mi úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi nyilvántartásokat, hogyha összekapcsoljuk, akkor annak garantálnia kell, hogy hatékony a rendszer, megbízható, hogy a bürokráciát a lehető legkisebbre csökkenti, és ez természetesen kihat a költségekre is. A költségeket a lehető legkisebbre kell visszaszorítani. Mivel tudjuk, hogy az egyes tagállamokban eltér a rendszer, nem tartjuk elfogadhatónak a javasolt megszorító rendelkezést. Tehát mi a tanácstól egy jobb megszövegezést várunk, úgyhogy a szavazásban nagyobb szabadságot várunk, nagyobb rugalmasságot az egyes tagállamok számára. Gondolom a tanács is elfogadja ezt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Bulman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelentéstevő úr, úgy gondolom világossá vált Péter Simon munkája révén is, hogy frankciónk ezt a témát nagyon komolyan veszi. Nem egyfajta marginális ügynek tartja. Tudni úgy gondoljuk, hogy egy jó működő szégnyelvántartás szükséges része az európai belső piac működésének. Azért mondom ezt, mert egyre több jogalkotás és jogszabály, amelyet hál' Istennek osztunk, akkor lesz végrehajtható, ha azt is tudjuk, kik a szereplői a határon átnyúló szolgáltatás nyújtásnak vagy javak előállítása, hol folyik ki által. Emlékeztetnék egy nagy jogalkotási lépésről az előző ciklusból, a szolgáltatási irányelv, jogszabályról, ezek egyszerűen nem végrehajthatóak, hogyha nem tudjuk, hogy az európai közös joganyag alanyai kik és a alkalmazható nemzeti jogszabályok kikre alkalmazandók, hogyha egyszer nem tudjuk, hogy hol a, egyszerűen a címe, a telephelye az adott vállalkozásnak. Ugye cél az, hogy a bürokrácia szintjét kez, alacsony tartsuk, a vonatkozó költségek szintje alacsony legyen, ez mind rendben van, ám egy európai szintű cég nyilvántartás, még egyszer mondom, elengedhetetlen eleme a belső piacnak és annak szabályozásának. És akik azt mondják, hogy ez ne legyen kötelező, és ne közös normák alapján működjön, azok lemondanak a belső piacról, mert akkor annak működő képességét ásnák alá. Bizony szeretném tudni, hogy ez szakbizottság többsége, ha dönt, ezek az alapvető kérdések ne ö, véletlenszerű többségek alapján kerüljenek eldöntésre, hanem a vita során mutassunk rá, hogy miről is, mi, mi is a témája annak a, a, a vitának, és ne tegyük kérdésessé honlapi szavazás során az alapvető elemeit ennek a rendszernek, hogy kérem mindenki tájékoztassa a többieket az álláspontjáról, hogy pontosan tudjuk holnap hova is jutunk a szavazás során. Um, Mr. Schmidt, I think you're going to, to come in on behalf of the Schmidt úr, ALDE nevében. Igen, Nekem a négyes bekezdéssel van problémám az eredeti szövegben. A Stoiber csoporttal kapcsolatban. Az ötös bekezdésre vonatkozó ötös módosító egy részenkénti szavazás, amit az ECR kért, mi az első rész ellen szavazunk, még a második résznél jel van a szavazó listán. És én azt gondolom, hogy ez megfelel az önajánlásának is. A hatos módosító, Péter Simon, ami majdnem kompatibilis az ötös módosítóval és azt mondja, hogy itt ezt egy hozzáadott részként lehetne megszavazni. Én ezt nem tudom elfogadni, az eredeti szöveget szeretnénk, egyébként pedig pluszok vannak a szavazólistánkon. Elég ez önnek, Bulman úr? Ohne unserem Schattenberichterstatter. Az árnyék előadó véleménye nélkül saját véleményt alkotni. Szerintem az lenne a jó, hogyha az árnyék előadók összeülhetnének megint, hogy közösen alakítsák ki az álláspontot. Um, Akkor most a jelentést éve. Köszönöm szépen. Bulman úr, természetesen szívesen megteszem. Tegnap már a bürónk fölvette a kapcsolatot, de nagyon szeretnénk, hogyha átlátható lenne ez közvélemény számára. Schmidt úr, lenne egy kérdésem, nem egészen értettem. Talán azért, mert a szavazólista nem egyértelmű. A liberálisok támogatják, hogy kötelező érvényű legyen ez a nyilvántartás, vagy ellenzik ezt? Mellette vannak, vagy ellene? Ez az alapkérdés, ezt kell tisztáznunk. Simon kolléga, szociáldemokraták, GUE, zöldek, liberálisok és a jelentéstévő kötelezővé akarják tenni. Csak nem egyeztünk még meg, hogy az aktualizálását a nyilvántartásnak hogyan akarjuk költséghatékonyát tenni. Tehát én azt akarom, hogy kötelező érvényű legyen, csak aggaszt engem. Simon úr is erre tért ki, hogy ennek mik lesznek a költségei. Talán majd módosított találunk erre. Holnap többségi támogatottságot élvez, hiszen mindenki működőképes Európai Uniót szeretne, és szeretne a választóknak valamit letenni az asztalra. Úgyhogy köszönöm, és köszönöm azt is, hogy holnap politikai többséget alkotunk majd. Good. Well, if there are no other comments, I'm glad to see communication. Örülök, hogy ilyen jól működik a kommunikáció a frakciók között. Holnap szavazunk. Köszönöm. Megyünk tovább. Ötös napi rendi pont. Független hatásvizsgálatok garantálása. Elhalasztjuk. Megyünk tovább. Hatos pont egy véleménytervezet az Ample Bizottság számára, Ashley Fox úr jegyzi, a generációk közti demográfiai kihívások és a szolidaritás Fox úr öné a szó. Uh, thank you, Madam Chairman. Um, can I start by thanking the Secretariat for their help in... Köszönöm a titkárságnak ezt a segítséget, amit nyújtottak. A demográfiai változás az nem egy újdonság, ugyanakkor a közkiadásokra egyre nagyobb súlyjal van kihatással, mert ez tovább rontja a jelenlegi gazdasági, illetve államháztartási helyzetet. Mi azt a feladatot kaptuk, hogy az államháztartás eh, fenntarthatóságát vizsgáljuk meg, különös tekintettel a nyugdíjrendszerekre, illetve a hosszú távú befektetésekre, hogy eh, válaszoljunk ezekre a demográfiai kihívásokra. Az a feladatunk, hogy eh, a foglalkoztatási biztonság, bizottságot egy kicsit ekon irányba tereljük, olyan kérdésekben, amely a mi hatáskörünk, és én kérném az árnyék előadókat illetve a többi képviselőt is, hogy ne felejtsék, hogy ez a feladatunk, amikor a módosítókat megírjuk. Teljesen egyértelmű, hogy a pénzügyi és a jóléti rendszerek a tagállamok kompetenciájába tartoznak. A mi feladatunk az, hogy minden tagállamot abba az irányba mozdítsunk, hogy megfelelő módon készüljenek fel a demográfiai változásokra. Az öregedő népesség azt jelenti, hogy ösztönözni kell a személyes megtakarításokat és a magánnyugdíj kezdeményezéseket, annak érdekében, hogy enyhítsük az államra nehezedő egyre nagyobb nyomást. Az államháztartás legyen fenntartható fel kell szabadítanunk a foglalkoztatási piacot, rugalmassá kell tennünk az embereket, amikor a demográfiai változásokról van szó. E, segítenünk kell az idősebb munkavállalóknak, hogy ameddig csak akarnak, dolgozhassanak. Ne legyen ez ellen ható anyagi ösztönzés. És akkor itt ennyit mondanék csak, elnök asszony. Örömmel e, állok az együttműködés elé a többi e, előadóval, illetve árnyék előadóval, és remélem, hogy ez eh, eredményes lesz ebben a bizottságban. Köszönöm, akkor eh, én pedig, eh, mondja az elnök asszony, a, először az EPP-nek adom meg a szót Szerelszei asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadónak a jól megírt véleményt. Kitért a legtöbb olyan dologra, amivel én is foglalkozni szeretnék, amikor a az idősekkel való szolidaritásról eh, beszélünk. Úgy, úgy kell gondoskodnunk róluk, hogy ne halmozódjanak fel, az á, ne halmozódjon fel az államadóság, ne növekedjen meg túlzott módon. Különösen üdvözlöm az államháztartás fenntarthatóságára vonatkozó kitételeket, mert ez előfeltétele annak, hogy fenntartható módon tudjuk kezelni az öregedő népesség problémáját. Egy eh, előadóként a néppárt nevében én magam eh, benyújtok majd eh, egyes módosító indítványokat, de alapvetően ugyanabba az irányba megyünk, mint ön. Hogy mennyire nagy probléma lesz az öregedő népesség, az, az, az azon múlik, hogy az öregedő népesség milyen mértékben marad a munkaerőpiacon, milyen lesz a foglalkoztatási arány köztük, és hogy mennyi lesz a ledolgozott átlagos munkaidő a körükben. Az egyik megoldási lehetőség az az, hogy támogassuk az öregek, idősebb munkavállalókat, hogy részt vegyenek a továbbiakban is a munkaerőpiacon, illetve a negatív ösztönzőket kell kiküszöbölnünk. Először is eh, az egészségügyi problémákat kell kezelni, hogyha mindenki egészségesen érné meg az öregkort, akkor már is sokkal könnyebb lenne fenntarthatóvá tenni az államháztartást. Emellett a termékeny, termelékenységet kell e, növelnünk, különös tekintettel a jóléti szolgáltatások területére, hiszen megint csak ez egy módja annak, hogy a növekvő problémákkal valamit kezdjünk. A finn eh, pénzügyminisztérium azt mondja, hogy egy 0,25%-os növekedés a termelékenységben a közszolgáltatások területén eh, az gyakorlatilag 1%-os GDP eh, fenntarthatóság felel meg. A másik megoldás az az, hogy vagy a születési arányokat növeljük, vagy pedig a bevándorlást. Én egyébként inkább a születési arányszámot növelném, e, és ezt a fiatal családoknak nyújtott támogatásokkal lehetne szerintünk elérni. Tehát ilyen jellegű módosító indítványokat fogok benyújtani. Remélem, hogy az előadó ezeket figyelembe veszi majd, mert alapvetően megegyezik a véleményünk. Köszönöm. Köszönöm, most pedig a szocialisták és demokraták Num Jong úr. Madame la Présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur pour son travail. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, hadd köszönjem meg az előadónak a munkáját azt gondolom, hogy nagyon tömören tudott fogalmazni, holott egy eh, igen súlyos, fajsúlyos területről van szó. Eh, a demográfiai folyamatok eh, természetesen kihatással vannak az államháztartásra. A jelentés nem szól arról, hogy újabb bevételi forrásokat kellene találniuk a a tagállamoknak. Ez kapcsolódik a 2020-as stratégiához is. Ugyanakkor a finanszírozás említése nélkül nehéz komolyan beszélni erről a témáról. A demográfiai változások elleni fellépés egyik módja a születési arányszám növekedése, növelése, ami későbbiekben javíthatná az eltartott-eltartó e, arányszámokat. Még egy olyan dolog van, amiről nem szól a jelentés, a jövőbeni növekedési e, lehetőségek között, ez pedig a bevándorlási politika. A bevándorlási politika gyakran nagyon szigorú azt gondolom, hogy a szokás, a e, rendszeres és e, ellenőrzött e, bevándorlás az egyrészt emberi erőforrást hoz az Európai Unióba, másrészt pedig adó formájában is kifizetődik, az általuk befizetett adó formájában. És hozzájárul a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságához is. Két dologhoz szólnék még hozzá, amit említ itt a jelentés a magánnyugdíj pénztárak előtérbe helyezése az újraelosztó állami nyugdíjrendszerekkel szemben. Én azért felhívnám itt a kollégák figyelmét a veszélyekre, a kockázatokra. Mert előfordulhat, hogy egész egyszerűen csak átcsoportosítjuk ugyanazokat a pénzeket az egyikből a másikba ugyanakkor megterheljük a háztartásokat. Ez pedig a fizetőképes keresletet csökkenteni a belső piacon, ami megint csak csökkentené a növekedést, és ezzel csökkentené az adóbevételeket, és megint csak megkérdőjelezni az államháztartás fenntarthatóságát. Tehát a magánkereslet eh, csökkenése eh, lenne a következménye annak, hogy a háztartások kénytelenek lennék több pénzt kiadni a magánnyugdíj eh, pénztári hozzájárulásaikra. A jelentés egy része foglalkozik a nyugdíjkoron túli foglalkoztatással, illetve munkával. Ez megint csak egy átcsoportosítást jelent, hiszen azok az a, azok a munkahelyek, amelyeket az idősek foglalnának el, azok nem jutnának úgymond a munkanélkülieknek. munkanélkülieknek. Ezzel a problémával a jelentés nem foglalkozik. A tagállamok restriktív politikája azt jelenti, hogy a továbbra is megmarad a magas munkanélküliség. Tehát a veszély itt az, hogy egész egyszerűen átcsoportosítjuk a pénzeket a nyugdíjpénztárból a munkanélküli segélyek eh, forrásává. Eh, de a jövőben szívesen együttműködök az előadókkal. Köszönöm szépen, Feltasszony éppen időben érkezett, ő az Aldénak az előadója, és nyilván szeretne hozzászólni. Ő is ehhez a jelentéshez eh, nyugodtan fújja ki magát, és keresse meg a papírjait, vagy már is ott vannak a papírjai? Mindig, mindig felkészült vagyok. Elnök asszony, elnézést kérek a késésért, de ugye sokan vagyunk úgy, hogy egyik ülésről a másikra kell rohannunk. Üdvözöljük a jelentést úgy általánosságban, de mégis egy sor módosítót fogok be nyújtani. Hallottam az utolsó mondatait az előző hozzászólónak, amikor beszélt a fenntartható, a magányugdíjrendszer fenntarthatós, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról, és ez eszembe juttatja nekem az eurót meg a stabilitási paktumot, gyakran elfelejtjük, hogy a tagállamok egyik kötelezettsége az, hogy fenntartsák a nyugdíjrendszerük fenntarthatóságát. Tehát ezzel kapcsolatban nyújtunk majd be módosító indítványt. Szintén módosító indítványt nyújtunk be a hatos bekezdés helyett, amely arra szólítja fel a tagállamokat, hogy állami támogatási rendszerekben a családokat támogassák. Szerintünk ez nem idevaló, nem az állam dolga, hogy beleszóljon abba, hogy egy család, hogy az emberek milyen családi formációban éljenek, és különösen nem az Európai Unió feladata az, hogy a tagállamoknak megmondja, hogy milyen családmodellt támogassanak. Köszönöm. És akkor Fox úrnak adom vissza a szót, aki az előadója ennek a témának. Köszönöm, elnök asszony Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak eh, a megszólalásait. Eh, nem akarok mindenre egyenként reagálni, majd eh, felveszem a kapcsolatot az irodáikkal, köszönöm. És akkor én pedig, mondja az elnök asszony, emlékeztetnék a módosítók benyújtási határidejére június 4, 28-án fogunk beszélni erről a témáról, és szeptember 13-án fogunk 13-án fogunk szavazni az ügyről. Következő napi rendi pont. Siklóna úr jelentése, mely szerint az euró bevezetésre kerül Észtországba 2011. január 1-én. Siklónának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A múltkori megbeszélésünkön a legtöbb tag üdvözölte Észtország erőfeszítéseit és politikai akaratát, és támogatja azt, hogy január 1-én 2011-ben belépjen az eurozónába. Természetesen a benyújtó statisztika minőségét javítani kell, és szavahihetővé kell tenni. Ezen kívül az infláció és a munkanélküliségi mutatókkal is foglalkozni kell köszönetet szeretnénk mondani az árnyékelőadóknak és a jelentéstévőnek, hogy együttműködhettünk a módosító indítványokat, illetően 13-at nyújtottak be. 8-at Marta Andersen, és 3-at Clint úr, 2-t Mitchell úr. Az első 8-at illetően tiszteletben tartom, a kolléganő véleményét, de teljes mértékben nem értek egyet azzal, hogy Észtország ne állna készen, vagy hogy el kellene halasztani az eurózónába való belépését. Tehát erről nincs mit mondanom. Gyakorlatilag a nyolc módosítónak ugyanaz a tartalma, vagy ugyanaz a végkövetkeztetése. Klinc úr módosítója mi szerint az euróra való átállást ne használják fel rejtett áremelésre egyes kereskedők és gyártók. Ez nagyon fontos téma, mert bizonyos országokban ezt megtapasztalták, másokban kevésbé. De Klinc úrral beszéltem, és áttesszük ezt a tízes bekezdésbe, ahol felszólítjuk az észt hatóságokat, hogy megfelelően készüljenek fel az átváltásra, előzetesen is, és utána való szakaszban is készüljenek fel. Klinc úr, <clears throat> én egyetértek önnel, hiszen nyilván ezeket becsempészik, ezeket az áremeléseket, úgyhogy teljes mértékben egyetértek, hogy ezt megbeszéljük. az Eurostat jóváhagyását illetően, hogy a statisztikai hivatallal hogy működnek együtt. Kutatásokat végeztem, valóban együttműködtek, és a bizottság megfelelő minőségűnek tartja az és statisztikákat, úgyhogy a preambulum bekezdésbe tűzük ezt be, ahol az Eurostat együttműködve az és statisztikai hivatallal jóvá hagyta az észhatóságok által benyújtott statisztikai adatokat. Úgyhogy tegyük ezt be a preambulum bekezdésbe. Mitchell úr, a kritériumokat és adatokat illetően. függetlennek akarja minősíteni az adatokat, ezt akarja betűzni. Nem tudom, ugyanez mit jelent, de nincs ellenvetésem. Aztán van még egy módosítónk, amely felszólítja a bizottságot, hogy egy euróvészhelyzeti csomagra dolgozzon ki egy tervet Észtországra. Szerintem ez is releváns, és teljes mértékben egyetértek. Mitchell úr utolsó módosítója, szerint nem Észtországra vonatkoztatva általában felszólítja a központi bankot és a bizottságot, hogy jelentsenek a parlamentnek, hogy hogyan csökkenthetnék az inflációt az alacsony, amelyeket az alacsony kamatok, kamatlábak váltanak ki. Nincs ellenvetésem, ezt is belevehetjük természetesen jogunk van arra, hogy ezt kérjük. Egyetértek az utolsó öt módosítóval, és mindent megteszek, hogy finom hangoljuk a jelentést meg holnap előtt. Jó, elnök, akkor Mitchell úr, a néppárt részéről, ha szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a jelentéstevőnek, kitűnő a jelentés, köszönöm, hogy elfogadta a módosítást. A független arra vonatkozik, hogy nem függő, nem kormányfüggő. A Központi Statisztikai Hivatal az én országomon azért tehet közé adatokat, és azért fogadják el az emberek, mert nincs alternatíva erre. Tehát csak azt szerettem volna hangsúlyozni a jelzőben ami az utolsó pontomat illetően, ami egy általános megjegyzés, bár Észtországra is vonatkozhatna, hogyha az alacsonyak a kamatlábak, az Európai Központi Bank elnökének már többször felvetettem, hogy ez bekövetkezhet, és ez meg is történt. 2007-ben a Központi Bank kijelentés raportőre voltam és megkértük a központi bankot, hogy vizsgálja ezt felül. Tudjuk, hogy a bizottság foglalkozik vele. Nagyon nehéz megoldani az alacsony kamatlábak problémáját. Általában véve ezt arra használják, hogy az inflációt ellenőrzés alá tartsák, és ez sikeres is, kivéve olyan esetben, amikor a bankok bizonyos pénzmennyiségeket rendelkezésre bocsátanak. De szeretném tudni végül is, hogy a központi bank mit gondol erről, mik az eredmények. Úgyhogy köszönöm a támogatását, és minden jót kívánok Észtországnak. Nagyon jó lenne, hogy ez válságban, ami talán nem annyira mély, mint gondoltuk, látjuk a fényt az alagút végén, és hogy Észtország készen áll arra, és örülnek, hogy beléphet az eurozónába. Klinc úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is azt mondhatom, hogy minden olyan jelentés, ahol árnyékelődő voltam, bárcsak ilyen világos és rendezett volna, és ilyen gyorsan érthető, és akár kisebb módosítók esetén tető alá hozható, mint itt. Ha felmerül a kérdés, hogy bejön Észtország, hogy be, beléphet-e az eurozónába, akkor én átforgatnám a kérdést. Észtország készen áll, de vajon az eurozóna készen áll arra, hogy fogadja ezt az országot? Annak azonban mindenképpen örülnünk kell, hogy egy országot még mindig érdekli az, hogy csatlakozzon az eurozónához, hiszen meg vagyunk győződve azért arról, hogy minden nehézség ellenére az eurozóna hosszú távon fennáll majd. Ezért örülünk annak, hogy Észtország csatlakozni akar, és csatlakozni fog. Azt kell mondanom, hogy az a javaslat, amelyet Marta, Andreasen kollégánk fogalmazott meg, politik, hogy politikai szempontból ez nem engedhető meg, nem tartható. Egyszer már eh, elkövettük azt a hibát egy másik tagállam esetében, hogy nem engedtük belépni, holott megtehette volna. Ezt nem szabad még egyszer elkövetnünk ezt a hibát. Észtország meg minden kritériumot teljesített, megérdemli, hogy tag legyen az eurozónában, ezért támogatom méghozzá lehetőleg 2016-ban és nem 2017-ben. Uh, Köszönöm, a más többi árnyék előadót keresem. Klute úr nem, nem akar hozzászólni. Akkor bárki egyéb? Visszaadom a jelentéstevőnek a szót, hogy lezárja a vitát. Holnap szavazunk. Csak annyit tennék, hogy megköszönöm az árnyék előadók együttműködését, és ahogy mondottam, csak egy kis szóbeli eltérés van, amit igyekszem majd rendezni. Hiba, csak félreértés miatt, vagy félre, technikai hiba miatt maradt le ez az egy szó. A szövegből különben honlapra minden készen áll. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólást is. Akkor lépjünk tovább. Következő napi pontunk, és látom is az előadót. A tőzsdén jegyzett társaságok vezetőinek pénzügyi javadalmazása. Al-Hadrui újra a szó, hogy mutassa be a módosítókat, amelyeket beterjesztettek. Ehm, köszönöm, elnök asszony. Épp, hogy időbe futottam be. Először is köszönöm a 84 benyújtott módosító szerzőjének a munkát, javították a jelentéstervezetemet, több, többség ezeknek a módosítóknak konstruktív jellegű, és némelyikük bizonyal javítja majd, mint mondottam, a jelentés minőségét. Persze vannak még politikai el, eltérések, nézeteltérések, ez nem csoda. És mint jelentéstevő, a következő napok során megteszek mindent, hogy leüljünk a különféle jelentés árnyék előadókkal, és a, legalább a lényegi kérdések közül kompromisszumos módosítókat alakítsunk ki. Különösen a jelenlegi helyzetben nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament erőteljes jelzésekkel éljen a, a közszektorban, és általában a, a különféle prémiumok, vezetői prémiumok kifizetése tekintetében ez nem szabad felelőtlenség felelőtlen kezekben hagyni, mindenképpen orvosolni kell ezt a problémát, mert politikailag érzékeny, a közvélemény számára is fontos kérdés ez. Világszerte, csak úgy, mint európai és tagállami szinten. Mindenképpen lépnünk kell rendezni ezt a helyzetet. Ahogy McCarthy asszony is mondotta, én is egyetértek azzal, hogy fontos, hogy erőteljes európai parlamenti jelentés jön létre a javadalmazási politikát illetően, a prémium politikát illetően, ezért fontos az a mostani vita, és azért is, mert nagyon aktuális, nagyon jó pillanatban szüle, indult el. A javaslat az, hogy holnap az Európai Bizottság egy jelentést tesz közé a 2009. júniusi javadalmazási ajánlások végrehajtásáról. Egyik tanulság ebből az, hogy még van tennivaló bőven etérem és nem kielégítő egészében nézvést az, ahogy ezt a kérdést eddig kezelték. Egyik fő üzenetünk tehát az kell legyen, hogy robosztusabb, erőteljesebb intézkedésre, kezdeményezésre van szükség. Az Európai Bizottság honlap adja ki azt a zöld könyvét, amely a pénzügyi szektorban ö, érvényesülő szakpolitikákat, illetve a belső felügyeleti, bizottság, felügyeleti szervek, bizottságok működését és az emberül az igazgatóságon belüli prémium kérdését illeti. Nem sokára egy keretirányelv is tárgyalásra kerül, amely ugyanezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Nem akarunk most túlzottan részletesen taglalni jelentésemet, Ám a módosítók közül vannak olyanok, amelyek egyetértek. Wortman Kohl asszony gondolata például, hogy egy válság alap felállításáról szóló gondolat, aztán egy csomó módosító a nagyobb arányosságot követeli, és ezzel is egyet tudok érteni. A 67-es Bóz asszonytól például ilyen. Aztán az a javaslat, hogy a prémiumok kifizetésekor nem csak a vagy a javadalmak esetében nem csak a béreket, hanem a nyugdíjogosultságokat is vegyük figyelembe, ez is egy helyén való gondolat. Aztán vannak véleménykülönbségek közöttem és mások között további módosítókban, remélem, hogy itt majd kompromisszumra lesz lehetőség. Ugyanakkor fontos, hogy az, a működési operatív kockázatok kezelése tekintetében a vállalatok minden ilyen irányú törekvését a felügyelő bizottság kell jóvá hagyja előzetesen. Fontos, hogy megfelelő vállalati szerkezetek, struktúrák működjenek. Az ilyen lépések tekintetében is a kockázatok hatékony kezelésére, és ezt külső, valamilyen külső testület ellenőrizze. Ilyen értelemben Bózasszony támogatását köszönöm az illető módosítókban. Meg vagyok győződve arról, hogy a, a, a javadalmatási politika tekintetében a felügyelőszervek szerepe továbbra is fontos. Amikor a kockázati menedzserek és a egyéb menedzsment dolgozók, vagy tréderek közötti tőzsdei tréderek közötti érdekellentétek feloldására vonatkozóan is meg kell határoznunk, hogy milyen testület lépjen be, és vannak bizonyos kötelező szabályok, amelyeket Bózasszony is javasolt. A tőzsdén jegyzetársaságokat néven is kell nevezni, ha jogot sértenek, amelyek nem teszik nyilvánossá a prémium kifizetéseiket és az egyéb vadalmazásaikat, ezeket néven kell nevezni. További gond, példák is felmerültek a eszmecsere során a, a fix és a változó elemeit szabályozva a javadalmazásnak, hogy mekkora arányú lehessen a, a változó része a, a vezető javadalmazásnak. És egyes kollégák arra is rámutattak, hogy többet kellene mondanunk, hogy bátor, jobban kéne bátorítanunk a, a, a fizetések korlátozását. Az elmúlt években, amikor a válság lábra kapott, mindenki be kellett lássa, hogy a, a, a vezetői vadalmazás meglehetősen felelőtlen keretek között mozog, mozgott. Ezzel reagálnunk kell. Ennyit szerettem volna elmondani ebben a fordulóban a jelentésemről, illetve a módosítókról, amelyeket készhez kaptam. Várom, hogy az árnyék előadókkal egyetemben hogy tudjuk javítani a jelentés minősét és a, a megfogalmazásokat javítani, és aztán meglátjuk, mi lesz a szavazáson. Köszönöm. Nitra úr. Köszönöm szépen. Egy pozitív aspektust ki kellene emelnünk ebből a jelentésből. Ez a díjazás és a hosszú távú eredmények közötti összefüggés. Ezt szabályoznunk kellett. Azt hiszem, hogy a fizetéseket megszabó bizottság függetlenségét hangsúlyozó bekezdés nagyon fontos, és biztos vagyok benne, hogy ez vitás lesz ugyan, de konszenzust érünk el. Én előre örülök annak, hogy megvitathatom ezt a jelentéstévővel, de nem tudom, hogy tényleg azt mondhatjuk-e, hogy ezek a fizetések okozták a válságot. Szerintem ez azért ennél összetettebb probléma. Igen, ez volt az egyik olyan tényező, ami a válsághoz vezetett, de hogy menny- milyen mértékben, azt nem tudjuk ezen kívül. Meg kell mindig vizsgálnunk az adózást javasló kezdeményezéseket. A nagy mértékű jövedelmekre kivetett adó nem bevett szokás Európában, sőt nem is találna nagy támogatottságra. Örülök, hogy azt hallom, örülök, hogy hallhatok erről a raportot, de tényleg nem tudom elképzelni. hogy hogyan lehetne bármivel biztosan megakadályozni a jövőbeli válságokat. Úgyhogy szerintem ez kicsit utópisztikus, és nem tudom, hogy ilyen elképzelést tudunk-e támogatni. Azt hiszem, hogy a parlament fő iránya jó, de egyfajta viselkedési kódexet kellene elfogadnunk, nem pedig adórendszert kellene létrehoznunk, vagy szakbizottságot. Ez az első erről a témáról szóló dokumentum. Meg kellene vizsgálnunk, hogy a jelenlegi jogszabályok mit értek el, hogyan hatnak ki a jövedelmekre pozitívan, sehogy sem, vagy negatív módon. Köszönöm. Elnök Karl Hegund. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általában véve már örülök annak, hogy ezt megvitathatjuk a jelentéstevővel, és nagyon fontos, hogy azt az irányvonalat kövessük, hogy a jogszabályokat, amik jelenleg léteznek, felmérjük, milyen hatással voltak, és ha ezt tudjuk, akkor próbáljunk új megközelítési módokat keresni. Hogyha azt látjuk, hogy az eddigi megközelítési módok nem voltak megfelelőek. Ne felejtsük el, hogy az arányosság nagyon fontos. Nagyon eltérnek a cégek egymástól, és nem lehet az ajánlásokat mindenfajta cégre alkalmazni. Ezen kívül fontos azt észben tartani, hogy Európa nem egy elszigetelt világ. A G20-ak döntéseit, ha alapul veszük, akkor Ebből képet alkothatunk, hogy globálisan hogyan alakulnak a dolgok, és enélkül nem várhatjuk el, hogy Európa letegyen valamit az asztalra. Néhány módosító indítvány a részvényesek pozícióját akarja erősíteni. Szerintem jobb, hogy az önkéntességet hangsúlyozok, és nem a kötelező jelleget hogy a részvényesek részesei legyenek ennek a döntésnek. Szerintem a szakszervezeteknek semmi köze, szerintem őket ki kellene ebből hagyni. Aztán nem tudom, hogy mi, mint politikusok, hogy szabhatnánk meg számadatokat, százalékokat, a díjazásokat illetően. Ezzel kapcsolatban beadtam módosítókat is. Szerintem túl specifikusak vagyunk. Ezen kívül figyelembe kell venni a bónuszok kiosztásánál és a bérezésnél, a díjazásnál azt, hogy milyen profitot termelt a cég. Ez nagyon fontos, hogy ezt a megkülönböztetést megtegyük, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy az arányosság elve működjön. Ezt még át kell beszélnünk. és ki kell értékelnünk az eddig hozott döntéseket először. Új felügyeleti szerveket, új ügynökségeket, új hatóságokat hozunk létre. Nagyon fontos, hogy felülvizsgáljuk, hogy mire lenne szükségünk, mert megint csak új testületet hoznánk létre arra, hogy ellenőrizzük a fizetéseket. Ez kicsit túlzottnak tűnik nekem. Úgyhogy örülök annak, hogy együtt működhettek a jelentéstévővel. Biztos hogy benne, hogy jó közös pozíciót találunk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek. Nemzetközi szinten nagy az egyetértés mindenki egyetért, hogy szabályoznunk kell ezt a területet, különösen a túlzott kockázatvállalás elkerülésére. De tisztáznunk kell, hogy mennyire akarjuk ezt kiterjeszteni a pénzügyi szolgáltatások területén kívülre, hiszen ott a kockázat nem volt akkora. Ha kinyúlunk ezen a szektoron kívülre, akkor az európai üzleteknek kicsit más versenyhelyzetet teremtenénk, mint a globális partnereiknek. Egyetértek azzal, amit Karl most mondott az arányosságról. A kis és középvállalkozásoknak, a pici cégeknek nem kell feltétlenül ugyanolyan szabályoknak megfelelni, mint a nagy cégeknek, ezért azt a nemzeti szinten kell megkülönböztetést tenni, hogy a KKV-kra mi vonatkozzon. Benyújtottam néhány módosítóindítványt indítványt is a vállalatirányítással kapcsolatban, a részvényesek felelősségét illetően, illetve a belső és külső könyvvizsgálat szabályait illetően az irányelveket illetően. Szerintem a felügyeleti szerveknek is szabályoznunk kell a tevékenységét, és az országon például például átvehetnék más országok is. Az OECD-nek is van egy jelentése ezzel a témával kapcsolatban, mi szerint mi a kapcsolat a kockázatvállalás és a kifizetések között. Úgy tűnik, hogy a nagy kockázatokat tükrözik. Aki a kockázatot vállalja, és amelyik intézmény a kockázatot vállalja, nagyon más helyzetbe kerül, mint azoknál a helyzetnél, ahol a részvényesek is, a részvényesekre is kiterjesztik. Tehát lehet, hogy az intézmény által vállalt kockázat nem akkora, mint a piac általában véve vállal. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk a különböző típusú pénzügyi intézményeknek a kockázatvállalását. Elnök, Wolf telefonál ugyan, de öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is. Ez egy olyan javaslat, amely főleg az amerikai rendszerre épül. Mi szerint a tőzsdén jegyzett cégeknél különböztessük meg a díjazást, amit az igazgatók kapnak. Európában csak megkülönböztetjük az elnökséget és a többieket. Úgyhogy a végső jelentésben szerintem inkább az európai rendszert is figyelembe kellene venni. Hogyha csak az igazgatókkal foglalkozunk tényleg, akkor a pénzügyi intézményekben főleg nem veszük figyelembe azokat, akik a közvélemény szemében excesszív kockázatot vállalnak. Például József Ackermann, aki az ügyvezető igazgatója a német banknak, 11 millió eurót kap évente ugyan fizetésnek, és a legjobban fizetett németek listáján azonban csak a 80. helyen van. Ez azt jelenti, hogy még van előtte 79 ember, aki többet keres. Úgyhogy ha csak az igazgatókra koncentrálunk, akkor lehet, hogy ez a közvéleményt kicsit megnyugtatja, csak éppen a valós problémát nem oldja meg. Karl már mondta, hogy liberálisként így is úgy is nehezemre esik azt elfogadni, hogy a politika beleszóljon a díjazásba és a bónuszok kiosztásába. Van erre külön testületünk, felügyeleti szervünk, van egy külön közgyűlésünk, minden országban van egy külön vállalatirányítási testület. Ezek mind eldönthetnék ezt. Nem értem azt, hogy mi úgy is azt döntünk, amit akarunk, de hogyha valaki ezt ki akarja kerülni, ezt a, ennek a szabálynak a betartását, úgyis megteszi, hiszen már vannak olyan jogi irodák, akik kizárólag ezzel foglalkoznak, hogy hogy lehessen ezt kikerülni. Már hallottuk, hogy Nagy-Britanniában amikor egy magasabb adót akartak befizetni a bónuszokra, akkor ö, már jelentések érkeztek arról, hogy ezt hogy lehet kiskapun megkerülni. Úgyhogy a pénzügyi szolgáltatási cégek nyilván rájuk gondolunk elsősorban, csak ne kövessük el azt a hibát, hogy számokat jelölünk ki, hogy 50%-os bónusz több nem lehet, de valójában így is úgy is hatalmasok a fizetések. Úgyse tudjuk elmagyarázni az állampolgárnak, hogy egy milliónyit miért keres egy igazgató, miközben egy főorvos egy klinikán csak 80 ezeret keresett. Ezt úgy sem tudjuk elmagyarázni, úgyhogy ne higgyük ezt magunkról. Csak egyszerűen beadjuk a derekunkat a politikai nyomásnak, de a gyakorlatban úgyse változik sok minden. Véleményem szerint egyébként teljes mértékben egyetértek a jelentése, a kockázatvállalással, a hosszú távú tervekkel, ez mind-mind józan, csak ha már egyszer ebbe belefogtunk, akkor mindenkire terjesszük ezt ki, ne csak az igazgatóságra. Hiszen másoknak is lehet gigantikus méretű bevétele, nem tudom, hogy a Bayern Münchennek miért lehet, hogy egy focistáj 12 milliót kapjon évente, ezt elég nehéz eladni az embereknek, úgyhogy jó, tudom, a Real Madrid még többet fizet, 30 milliónyit. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm. Én uh, csak néhány megjegyzéssel élnék a magam részéről, és aztán Arlene McCarthy, vagy még valaki akar? Wolf, a mikrofonon be van kapcsolva, úgyhogy behallat, szóval ez egyetlen megjegyzésem, melyet, amelyel én élnék, helyén való és megemlítésre is került, hogy az arányosságra kell törekednünk. És reméljük, hogy amikor a kompromisszumos módosítókat összeállítjuk, akkor erre figyelemmel lehetünk. Saját módosítóim jó részt arra törekedtek, hogy bizonyos mértékű párhuzam alakuljon ki az itteni megközelítés, meg a tőke megfelelési irányelvben alkalmazott megközelítés között. De hát ezeket majd lehet finomítani, összehangolni, meghatározva, hogy milyen szintű vezetőkről is szólnak ezek a jogszabályok nem akarjuk tehát kézi irányítással meghatározni minden egyes prémium mértékét, hanem arra kell törekednünk, hogy az aránytalanságokat leküzdjük, az hatalmas prémium kifizetések ket leküzdve a vállalat csúcsvezetői között. A tőke megfelelési irányelvben er-, erre úgy törekszünk, hogy a, a, a javadalmak, a vezetői javadalmazás összegeit határozzuk meg. E, mindenképpen konzisztens kell legyen a két jogszabály, majd erről Arlin beszél bizonyal. És persze lehet, hogy mások másképp gondolják mindezt, azonban semmiképpen sem szabad feladni az erre, törek, erre való törekvésünket. A, a jogalkotás a lehető legokosabban kell megterveznünk, és ez több alapot is kínál a részvényeseknek például, hogyha a részvényesek közgyűlésén mondhatja a részvényes, hogy hát bár látom a törvény betűjét szó szerint betartja a vezetőség, de szellemében nem igyekszik a törvény szellemét követni. Ez már ez is egy eszköz, amit esetleg a részvényesek kezébe adhatunk, ezért kell okosan megtervezni jogszabályokat, meg aztán végre is hajtani azokat. Aztán a menedék, a rescue fundok kapcsán ez ugye annak a célja, hogy bizonyos működő tőkét biztosítson egy határon átnyúló csőd esetén, egy ilyen mentő segítséget kínál a vállalatnak, azt is adtunk, hogy határon átnyúló vagyon eszköz átadás esetén előfordul, hogy az egyik tagállamhoz tartoznak az eszközök, még a másik államhatóság azt mondják, hogy nem engedik, hogy a vagyoneszközök átmenjenek a határon, lefoglalják ezt, és ilyenkor olyan esetek adódhatnak, amelyek további vizsgálatot igényelnek generikus megoldást nem tudunk létrehozni, amely minden körülmények között alkalmazható, inkább arra kell törekednünk, hogy legyenek olyan megfelelő szabályok, amelyek arra a határon átnyúló fizetésképtelenség esetén alkalmazhatóak, ám szerintem nem ez az jelentés a helye az ez irányba való gondolkozásnak. Maradjunk csak a javadalmazásnál e jelentés kapcsán, ne térjünk el attól. Ennyit akartam mondani, Árlinnek adom meg a szót aztán Klutúr, és aztán a jelentéstevő. De a, nő, a lista csak növekszik. Arlin? Klutúr? Ja, ich wollte auch nur kurz... Én csak röviden jeleztem volna, mint árnyék előadó, hogy egyrészt köszönöm a, a, az előadó munkáját, egészében véve használható anyag jött létre, ugyanakkor Klinz úr megjegyzéséhez is csatlakoznék, Igaza van abban, hogy ha nagyon nagy feszültségek vannak a, a jövedelmek között, a termelésben dolgozók, vagy az üzleti életben középvezetőként dolgozók, illetve a csúcsvezetők közötti fizetések óriási feszültséget, különbsége feszültséget kelt, ezt mélyrehatóban lehetne elemeznünk, hogy egy-egy vállalaton belül milyen különbségek jogosultak a bérezésben, javadalmazásban, de hát itt csak a kezdeteknél tartunk a e jelentéssel. Szerintem helyén való az, amit a jelentéstevő mondott, és néhány módosító, különösen például Pascal Canfran módosítóit észszerűnek tartom, Egyébként magam részéről még azt mondanám csak el, hogy a jelentés eredeti formájában vállalhatóbb volt, mint a módosítók beépítése után lett. Okay, thank you. Uh, Köszönöm. Bejött Kempli úr. És Arlén a következő hozzászóló. Nos, nem akartam az összes ponttal itt foglalkozni, amit felvetettek. Méltányolom az előadó munkáját. Sokan mondták, hogy ennek a bizottságnak vezető szerepet kell játszania ebben a témában, mert a közvélemény elvárja ezt tőlünk. Nem arról kell döntenünk, hogy mennyit keressen egy-egy személy, hanem szabjuk meg a kereteket, amelyek mentén vagy amelyek között jobban működhetnek a dolgok, mert most úgy tűnik, hogy hogy kicsit az értékviszonyok megkérdőjeleződtek, bár ugye fel, felmerült az a kérdés is, hogy miért kap egy focista 4 milliót, vagy egy szupermodell 300 ezer dollárt egy megjelenésért, és az nem a mi pénzünk, engem tehát ez nem érdekel, hanem itt viszont áll adófizetők pénzén mentették meg ezeket a, a bankokat, illetve a mi pénzünk van a bankban tehát igazándiból nekünk azért kell beavatkoznunk, mert a válság is megmutatta, hogy túlzott kockázatvállalás történt. Nem a fizetések voltak okai a válságnak, de a kockázatvállalás oka volt a válságnak, és azért vállalták ezeket a túlzott kockázatokat a bankárok, mert olyan volt a szerződésük, hogy ebből ők profitáltak. Tehát így dőltek be, vagy kerültek veszélybe a pénzügyi intézetek, és ezért kell foglalkoznunk a javadalmazási kérdésekkel. Egyetértek egyébként a kollégákkal abban, hogy természetesen nemzetközi szinten lépésről lépésre kell eljárnunk, ugyanakkor ha az elveket nézzük, mint ahogy a raportőr is írta, akkor azért egy, egy arányosabb megközelítésre van szükség, mert különben miért is állapi, állítottuk fel ezeket a testületeket, amelyeket a közelmúltban felállítottunk. Szerintem nem, nem arányos az, hogyha valaki jövedelmének a 90%-a bónusz. Ez nem elfogadható, és ezért is kell a keretszabályokat megállapítanunk. Örültem annak, hogy a CRT 3 jelentéssel kapcsolatban eh, egy videokonferenciát tarthattunk az árnyék előadóim eh, részvételével, a Bázeli Bizottság főtitkárával, eh, aki azt mondta, hogy a tőke megfelelési, e, e, tőke megfelelési előírásoknak bőven megfelelnének a bankok, hogyha nem fizetnének ilyen iszonyatos bónuszokat. Tehát ez a kultúra hatalmasodott el az iparágon belül, a bankszektoron belül, e, saját anyagi előnyeiket keresték. Ő mondta, hogy 40%-át a többletnek gyakorlatilag elvonták és szétosztották. E, tehát nekünk szerintem van jogalkotóként itt e, feladatunk, noha nem szabad túlzott előírásokat e, megfogalmaznunk, és rugalmasságot kell hagynunk a rendszerben, de mégis lépnünk kell, elkerülve azt természetesen, hogy aláásnánk a kisebb intézményeket egyetértek eh, az elnökasszonyunkkal, aki reagált Klinz úr eh, szavaira, eh, hogyha szabályokat hozunk, hogyha jogot alkotunk, akkor természetesen az emberek megpróbálják majd megtalálni a kiskapukat, kikerülni a szabályokat, de nem erről van-e szó, nem arról van-e szó, hogy itt alapvető kulturális problémák vannak azzal az intézményrendszerrel, amely a jogszabály ellenére is fenn akarja tartani elfogadhatatlan módon a megszokott javadalmazási e, politikáját. A közvélemény és mi is joggal várjuk el, hogy ez megváltozzon. Tehát itt nem azt mondjuk, hogy nem akarunk semmit sem tenni, e, és azért, mert lehet kiskapukat találni, ezért most akkor ne is lépjünk. Klinc úr kifejezetten említette Nagy-Britanniát, nekem pedig erre az a válaszom, hogy az ottani pénzügyminisztérium eh, világossá tette a eh, bankok számára, hogy nem engedi meg nekik a kiskapuk megkeresését, mert ráállítja a saját, vagyis a pénzügyminisztérium jogászait arra, hogy bezárják ezeket a kiskapukat. Eh, ezért is kell tehát E, támogatnunk e, a raportőr e, javaslatait, és akkor itt befejezem. Köszönöm, más nem kíván hozzászólni. Visszaadom Elkádra a, úrnak a szót. Köszönöm. Elnök asszony, és én is megköszönném a kollégáknak a, az elmondottakat. Egyesek azt mondják, hogy ne, ne horkodjuk el, várjunk még egy kicsit, e, elég az, amit eddig tettünk. Ahogy mondtam, a bizottság holnap áll elő egy anyaggal, a 2009-es, 2009 júniusi ajánlások follow van szó. Azt gondolom, hogy a jelentés majd azt fogja mondani, hogy a tagállamok egy része nem hajtotta végre az ott megfogalmazott ajánlásokat, és továbbra is a pénzügyi szektort jellemzik azok a rövidtávú bónuszok, amelyek a gondokat okozták. Mindez, mindezen tények fényében én azt gondolom, hogy itt tovább kell lépnünk az eddigi eszközökön, amikor is csak ajánlásokat tettünk azt gondolom, hogy közösségi szinten kell az egyenlő esélyeket biztosítanunk, a verseny előnyöket és a torzítást ki kell küszöbölnünk. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ezeket a kezdeményezéseket nem szabad csak a legmagasabb rangú munkáltató, munkavállalókra korlátozni, hiszen nagyon sokan vannak közepes beosztásban olyanok, akik iszonyatos pénzeket visznek haza. Tehát rájuk is ki kell terjeszteni a hatáját ennek a szabálynak, hogy globálisabb legyen a megközelítés. Végezetül elmondtam, hogy a közeljövőben leülök az árnyék előadókkal, és remélhetőleg a holnap megjelenő bizottsági jelentésre is reagálva eh, biztosítani tudjuk, hogy a mi szakbizottságunk vezető szerepet játszhasson eh, ebben az ügyben. Köszönöm. Akkor eh, tájékoztatnám önöket, hogy június 22-én lesz a szavazás a szakbizottságban, és remélhetőleg a júliusi plenárisra napirendre kerül ez a téma az utolsó mai napirendi pontunk, kivéve ha kiadtam valamit, de szerintem nem. Az utolsó napirendi pont tehát a módosítások megvittatása a származékos piacok jövőbeli politikai fellépések témában Werner Langen az előadó, és neki adnám meg a szót akkor először. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Már többször beszéltünk a jelentéses és a módítós, módosító indítványokról is. Az én azt próbáltam, hogy megpróbáljuk egy egységes szabályzatot kialakítani, hogy a lehető legtöbb munkatársat bevonjak. A kompromisszumok segítségével, amelyeket az elmúlt tíz napon két oldalú tárgyalásokon is és a frakció keretén belül is megvitattunk, ezekkel a kompromisszumokkal szerintem egy olyan utat találtunk, amelynek segítségével az Európai Parlamentnek egyértelművé vált az álláspontja, és bárnyi úr számára június végén, július elején valamit le tudunk tenni az asztalra. Ezen kívül a származékoknak a különböző jellekét is figyelembe tudjuk venni, hogy az átláthatóság hiányzik, hogy nem elég kiegyensúlyozott a kockázatvállalás, és így tovább. A kompromisszumok az első nyolc az indítékokat veszi figyelembe, a 22-esig bezárólag arról szólnak, hogy milyen elvárásaink vannak, ezt bele is vettük a jelentésbe. Szeretném elmondani, hogy melyik terület maradt még problémás. A szociáldemokraták, a néppárt, az ALDE, az ECR és a zöldek legtöbb esetben ki tudtak egyezni Nekem az volt a célom, hogy a lehető legnagyobb egyetértés megteremtsem azért, hogy a parlament egységes képet teremtsen. Így aztán nem a részletekre, nem a szavakra figyeltem, nem is arra, hogy X vagy Y adta ebbe a módosítóindítványt, indítványt, hanem arra, hogy a parlamentnek egyértelmű legyen az irányvonala. Köszönöm mindenkinek a munkáját. Maradt azonban még, hagy kezdjem. A származékos eszközök nagyon nagy szerepet játszhatnak a piacon, de a termék jellegétől függően eltérhetnek, és hogyha a szabályzat és az átláthatóság nem teremtődik meg, ez hozzájárulhatott a pénzügyi válsághoz. Azt hiszem, hogy ezzel a résszel kapcsolatban már minden javaslatot megtettek. Igen? Igen? Valaki szeretne hozzászólni? Nem. Jó, akkor. Tehát ez alapján teremtettük meg a kompromisszumot. Az első, az F preambulum bekezdése vonatkozik, mindenki egyetértett. A kettes az E preambulum bekezdésre. Itt a korrekt értékelés és árazás és a származékos piacok gyengeségei. Mindenki egyetértett. A 23-as módosító Podimata asszonyé. Ő részenkénti szavazást kért három részben, és a frakciónak kérését is figyelembe vettük. A második rész, ott én mínuszt javaslok, az egy értékelés, miszerint a kredit származékokat nagyon veszélyesnek tartják, és a nemzetgazdaságok stabilitását és az eurozóna stabilitását veszélyeztetik. Unterschiedliche Bewertung, äh, inwieweit... Äh, Aztán felmerült az a kérdés, hogy a piacot mennyire lehet manipulálni, vagy inkább korrigálni. Görögország esetét figyelembe véve 310 milliárd eurónyi állami befektetést találtunk, de általában véve 8%-os biztosítással, ez pedig 75 milliárd eurót tesz ki. Ez pedig azt jelenti, hogy a görög államadóság egy negyedét a biztosítások lefették. Tehát Görögország esetében nem lehet elmondani, hogy a spekuláció okozta a görög válságot, hanem inkább az állam eladósodása. Így aztán Podimata asszony módosításából kivenném a konkrét számokat. Aztán a négyes módosítás, ha jól látom, akkor mindaz öt frakció támogatja az A preambulum bekezdés, a paradigmaváltás az Unióban. Ez aztán Áttérünk a négyes kompromisszumra, itt részenkénti szavazásra van szükségünk. Ez a szociáldemokratások, a az ECR zöldek és ALDE kérdés, kérése, a második rész pedig azt mondja, hogy még akkor is, hogyha a végfelhasználók bizonyos spekulációra használják fel, ezért is szükség van a szabályzatra. Ez az ötös kompromisszum a G pontra vonatkozik. Aztán a második rész a szociáldemokraták kérése. Az alapfeltétel, az alapkövetkeztetés az megfelelő, de ezek kis módosítások, és egyetértettünk abban, hogy részenkénti szavazást kérünk. A H preambulum bekezdés, a hatos módosítás, még ezt kiegészítettük a szociáldemokraták kérésére, mi szerint a megfelelő kockázatnak figyelembe vételével szabjuk meg az összegeket. Itt a kiegészítések, amelyeket figyelembe vettük, ezt csak tízkor kapta meg a titkárság, és ezt szóbeli módosítóként vettük fel. Tudjuk minnyáján, hogy ez egy minőségi különbség. Ez nagyon fontos, hiszen ha néhány kolléga egyetért, akkor nem kell szavazni. Tehát a titkárságot arra kérném, hogy a kompromisszumot vegyék fel, még akkor is, hogyha csak reggel tízkor érkezett a javaslat, hiszen holnap már szavaznunk kell, úgyhogy nagyon fontos, hogy a szavazási listára ez fölkerüljön. Ez nem olyan nagy erőfeszítés véleményem szerint. Aztán talán én azt szeretném, hogy, hogy ezt a minőségi különbséget figyelembe vegyék. Aztán a hetes kompromisszumos, ez egy olyan kompromisszumos javaslat, amit a szocialisták kiegészítettek, a kötelező adatszolgáltatással. Természetesen az, hogy a részletes adatokat hogyan kell átadni, hát arról eltérnek a vélemények. Akkor felmerül a kérdés, hogy a többi frakció készen áll-e arra, hogy csatlakozzon ehhez a javaslathoz, hogy a szükséges adatok azt arra módosítsuk, hogy a szükséges részletes adatok, ez csak arra vonatkozik, hogy pontosan miféle adatokra van szükség. Aztán a nyolcas kompromisszum az 1B preambulum bekezdést toldaná be, ezt mindenki támogatta. Aztán a kilences kompromisszum, Ha jól látom, ezt mindenki támogatta. A 75-ös módosítótól kezdve, aztán a 9-es kompromisszum első bekezdés, itt részenkénti szavazást kértek az első részre, ezt mindenki támogatta. itt a szabályozott kereskedelmi rendszerek, ez a tízes kompromisszum, második bekezdés, részenkénti szavazás. Az első rész mindenki támogatja, a második rész pedig a liberálisok kérésére megállapítja, hogy a fő kritérium a likviditás kell, hogy legyen, ezt az elnök kérte, de részenkénti szavazást kértünk. Aztán a 11-es kompromisszum, negyedik bekezdés. Mitgetragen, so wie er jetzt ausformuliert ist. Äh, dann haben wir äh, den Kompromiss Nummer 12. Aztán a 12-es kompromisszumos amit szintén minnyáján támogattak. A hatos bekezdés az, ami a hetes pontot illeti. A 13-as kompromisszumos sem volt problémás. Aztán a 14-eset illetően mindenki támogatta. Aztán A 15-ös kompromisszumos, ezt egy mondattal kiegészítették az eredetihez képest. Ez megfelel a hetes fejlesztési szakbizottsági módosításnak. A szövegben betold egy részt, miszerint azokat az adatokat, amely egy potenciális kockázati, rendszerkockázati rizikóhoz vezetnek. Tehát a potenciális rizikót is fel kell tüntetnünk. Ezen kívül. Nummer 14 äh, zu Paragraph 8. 8-as bekezdés. Az nincs gond. A 15-ösöm elmondtam, aztán a 12-ig, 17-es, az első része részen kényszavazást kérünk, a második rész az, amit a szociáldemokraták nem tudnak elfogadni. Az első rész tehát mindenki elfogadja, támogatjuk az Európai Bizottság tervét abban, hogy CCP-ket és így tovább. A tolmácsok rendelkezésre nem áll az írott szöveg, amelyet az előadó felolvas. Von den maßgeblichen Marktteilnehmern nicht unangemessen beeinflusst werden dürfen. Idáig. Tehát a második rész, amelyet elfogadott a néppárt, az ALDE és a, az, a konzervatív reformfrakció is, ott a rizikómenedzsment board felállításról esik szó. Ezt a zöldek meg a szocdemek nem fogadták el, így a harmadik rész, amelyet a néppárt is el tud fogadni, azt mondja, hogy pótlagosan fel kell állítani mechanizmusokat a kockázat jellemzési folyamatra. Tehát itt kapcsolódik össze a kettő. Az alapvető kérdés, mely felmerül az, hogy vajon az illető részek tehát hogy vajon, vajon, vajon a, a kockázat elemző bordban kikapjanak melyik tisztviselők szerepet. Aztán a 17-es A kompromisszum, azért A, mert már módosították, mindenki elfogadta, 18-as, a 15-ös bekezdőben szintén, aztán a 19-es kompromisszum a 16-os bekezdésben szint úgy mindenki által elfogadásra került, csak úgy, mint a 20-as kompromisszum a 17-es bekezdésre, illetve a 21-es kompromisszum a 18-as bekezdésben. Aztán a 22-es kompromisszum az 1A preambulum bekezdésben szintén elfogadásra került. Akkor jön a 23-as kompromisszum, egy új preambulum bekezdést képez. Ezt elfogadta a néppárt, a szociáldemokraták, az ALDE és az ECR, de a zöldek nem a harmadik államok kérdése. Itt egy kiegészítési kérést kaptunk ma reggel a Szociáldemokrata frakció részéről, illetve a liberálisok egy részéről, vagy néhány képviselő től, akik uh, itt a szakbizottságban tagok, mondjuk inkább így. Itt egyetlen egy szóról esne szó, azt javasolnám, hogy részenkénti szavazásban vegyük ezt a, a, emeljük ki ezt a szót. Felolvasom a szöveget eddig a szóig, megállapítja, hogy minden tranzakció a derivált termékekkel átértékelésre kerül minden vállalatnál, és tehát a clearing eh, helyeket be kell jelenteni, erről szól, és aztán a második rész az és-nél kezdődik, az és helyett vagy szót kérnek, talán a szociáldemokraták meg tudják erősíteni. Háromszoros biztosításra van szó. Az EU devizával vonatkozó derivátumok, amelyek EU vállalatokat érintenek, illetve egy Európai Uniós pénzügyi intézmény érintett. A vagy lenne itt akkor a, a beszúrt szócska, némileg erősíti a szöveget, élesíti. Az Európai Bizottság bizonyos kapukat nyitva hagyott, ám így egy harmadik államok esetében teljes körű jelentési kötelezettséget határozna meg. Ezek tehát azok a kompromisszumok, amelyeket kidolgoztunk, és amelyeket kimerítően megtárgyaltunk. Ezen kompromisszumok révén negyed óra alatt le lehet futtatni a szavazást, ha tényleg tartja mindenki a vállalását. Elnök, nekem nem volt meg ez a lista, úgyhogy nehéz volt követni. Dominici képviselő kap szót. Eh, Köszönöm. Köszönöm a raportőrnek a munkáját, eh, illetve a titkárságnak a munkáját nagyon intelligens, bátor munkát végeztek ezzel az anyaggal kapcsolatban. Eljárási szempontból mondanám, hogy egyetértek azzal, amit Langer úr mondott most, a azzal kapcsolatban, hogy a legújabb módosítókat is be lehetne vonni abba a munkába, amelyet a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban már elvégeztek. Tehát azokat is be lehetne dolgozni, akkor azt gondolom, hogy még kiegyensúlyozottabb lenne a jelentés, és életképesebb az Európai Bizottság felé egy nagyon határozott üzenetet szeretnénk küldeni, amely gyakorlatilag tükrözi a helyzet komolyságát. Tehát én azt szeretném kérni a raportőrtől, hogy a legutolsó módosítókat is dolgozza bele a kompromisszumos módosítókba. Ha ez sikerül, akkor az azt jelenti, hogy tényleg nagyon jó munkát végeztünk. Ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, fontossága növekszik, még fontosabb, mint amikor elkezdtük ezt a munkát, mivel azóta is voltak nagyon komoly nemzetközi fejlemények, amelyeket mindenki ismer. Tehát nagyon egyértelmű az üzenet, valójában ez az üzenet talán már át is jutott, eh, illetve mindenki felfogta, ezt mutatja a módosítók nagy száma is. A frakciók nem mindenben értenek egyet, de hát ez várható volt. Nyilvánvalóan marad is ilyen véleménykülönbség egyes területeken, de nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság világos üzenetet küldjön az Európai Bizottság felé, aláhúzva a holnapi szavazással is ezt az összhangot. Tehát nagyon pozitív dolog az, hogy a módosítók nagy számát, beleértve az én frakcióm által beadott módosítók nagy számát nagy részét figyelembe vették és beépítették a kompromisszumos módosítókba, oly módon, ahogy azt Langer úr elmagyarázta. De nyilvánvalóan van még lehetőség további munkára. Köszönöm én leszek a következő hozzászóló, mert én vagyok az nek az árnyék előadója. Meg akartam köszönni a raportőrnek a munkáját, és e, azt akartam mondani, hogy noha a kompromisszumos módosítók nem tökéletesek, nem elég részletesek, mégis megfelelő megállapodást nyújtanak. E, úgy tűnik, hogy e, a szoctemektől elfogadott még öt olyan módosítót, amelyekkel kapcsolatban már a múltkor meg a múltkor megbeszéltük, hogy ha ezt elfogadja, akkor még egy frakciót elveszít a kompromisszumok mögül. Hárommal szóba se állt, illetve nem, nem tárgyalt velük. Azt gondolom, hogy ez így nem elfogadható. Lett volna alternatívája, amelyik elfogadható. Szerintem van még dolga a raportőrnek, hogy feltérképezze, hogy ki az, akikkel akkor ezt az együttműködést, vagy ezeket a kompromisszumokat véghez tudja, vagy végig tudja vinni. Nekem így most nehéz lett a helyzetem, nem nagyon tudom azt mondani, hogy széles körű a konszenzus, mert ez a konszenzus éppen széthullóban van, és elnökként is hadd mondjam el, hogy eh, nem örülök annak, hogy eh, olyan dologról szavazunk holnap, amely úgy tűnik, hogy nincs végleges formában. Nem, nem tiltom meg, nem fogom levenni a napirendről, csak azt mondom, hogy nehéz lesz ezt a szavazást eh, végigcsinálni. Van még munka, mielőtt mielőtt ténylegesen sikerül azt a nagy konszenzust kialakítania, amiről beszélt, vagy amit megcélzott. Azt gondolom, hogy vannak aggodalmak, nem tökéletesek, de hajlandó vagyok a kompromisszumokat elfogadni. Tudom, hogy a tulajdon kérdéséről eh, van probléma. Ki a tulajdonosa a CCP-nek, és hogy van-e valami fajta eh, összeférhetetlenség a felhasználók eh, irányába? De természetesen a tőzsdék is lehetnek tulajdonosai CCP-knek, és ott is lehetnek eh, konfliktusok. De az egész tulajdonlási kérdést eh, ezért figyelembe kellene venni, illetve eh, eldönteni, hogy vagy akkor korlátozzuk egy az egyben az egészet, vagy pedig a kormányzati struktúrákra koncentrálunk de az, hogy ki a tulajdonos, hogy ez most tőzsde vagy valami felhasználó, nyilvánvalóan eh, nagyon eh, nagyon eh, értékes inputtal rendelkezik, tőke vagy, vagy kliensek formájában, tehát nem jó a megfogalmazás, és még hogyha tovább módosítjuk is, sem lesz tökéletes. Vannak tehát ezek az összeférhetetlenségek, és megpróbáljuk ezeket menedzselni annak érdekében, hogy a végtermék elfogadható legyen kockázatkezelési szempontból. Van még egy további módosító a clearinggel és a likviditással kapcsolatban és én azt gondolom, hogy ez az én egyik módosítomnak a folyamánya, amit én nagyon szívesen visszavonok, ha kell, mert végül is ez is egy kockázatkezelési álláspont, illetve e, toldalék, e, amit egy sorember úgy tűnik, hogy nem értett meg. E, nem az volt az én célom, hogy azt sugaljam, hogy 90%-át az OTC-knek nem lehet elszámolni, e, valami fajta valami fajta összeférhetetlenség miatt. A szándék az volt, hogy valami fajta összeférhetetlenség folytán nem kerülnek illikvid dolgok az elszámolásba, amelyek aztán a CCP-k szempontjából szisztemikus kockázatokat jelenítenek meg. De talán ez annyira részletes, hogy egyes kollégák fel sem fogták. Inkább visszavonom, mint sem, hogy leszavazzák, mert egyébként szerintem fontos, de valójában ez máshol le van fedve, amikor Eh, arról beszélünk, hogy megfelelő, megfelelő kockázatkezelésre van szükség, tehát én ezt fel tudom ajánlani önöknek, de szeretném, ha megértenék, hogy itt most nem egy hátsó kapun szerettem volna megkerülni azt, amiben megállapodtunk. A bizottság eh, úgy tűnik, hogy ők megértették, bólogatnak, eh, hogy mit is akartam mondani. Ennyit akartam tehát most elmondani. Este ráérek, hogy a szóbeli módosítókról beszéljünk. Az or vagy az end kérdése, ugye az és és vagy kérdése, amiről beszéltünk, itt sajnos valaki közbeszólt mikrofon nélkül, de hogyha itt a vagy szerepel, akkor három tétel közül az egyik az az, hogy a származékos termékek egyik résztvevője az EU-n belül van. De mi van, hogyha a Japán vagy Amerika mondja ezt, akkor már is zsákutcába találjuk magunkat. De, de azt gondolom, hogy ez a, ez a kompromisszum, hogy és vagy vagy, ez, ez egy nagyon szoros, nagyon megköti a kezünket. Én minimumként Eh, az endet elfogadom, tehát az ést elfogadom, de az ort, a vagyot nem, mert hogyha a három közül bármelyik, ha megvalósul, akkor úgymond életbe lép ez, akkor az már egy rendkívül protekcionista szabály lesz, és elképesztően eh, eh, széles értelmezési lehetőségeket nyit meg. Ezt tehát nem tudom elfogadni tehát amikor korábban azt mondja, hogy minden derivatíva, amely megfelel ezeknek a követelményeknek, minimum követelményeknek, tehát én erről így, ebben a szellemben tudnék tárgyalni önnel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ez elfogadható, hogyha ez a három E, így túlságosan szoros, de hogyha, de hogyha az orr a vagy kerül bele, akkor én e, árnyékelőadóként leveszem a, a frakcióm aláírását erről a részről. E, egyébként vannak még más új dolgok, amik megjelentek. A saját frakciómban én már ezt tisztáztam, illetve végigvittük ezt az egész vitát, és nem láttuk előre ezeket az új dolgokat, amiről ő most beszélt, és én nem is tudtam követni teljesen, azt kell mondjam. Először az árnyék előadóknak adom meg a szót Kay. Uh, Vissza akarsz még térni, vagy... Talán a végén még lesz még mire reflektálni, érdemes megvárni minden hozzászólót. Nagyon gyorsan most, Langen úr, akkor még egy gyors igen, azt szeretném kérni, hogy szavazzunk mindenképpen. Lehet, hogy nem minden kérdést tudom konszenzus alapján rendezni, de egyik másik kritikus kérdésben szavazzunk, helyén való, hogy a szociáldemokraták igaz, hogy csak tegnap, és még, még ma reggel is uh, új módosítókat adtak be, ezeket még, ezekkel még dolgozunk. A többi azonban világos, hogy hogyan szavazzunk, az utolsó, amiből nem, amit még nem döntöttünk el, az és vagy kérdése. Meg kell vitassuk, hogyan tudunk méltányosan kijutni ebből a dilemmából. Szerintem méltányos Elbánás adunk minden eltérő óhajnak, ám nem lehet addig keresgélni a szomagat, amíg száz százalékig mindenki egyetért. Ez nem fog menni, mert hogy a vélemények különböznek. Úgyhogy ami pedig a a liberálisokat illeti elnök asszony, abban teljesen igaza van, hogy egyrészt egyik kérdés a likviditással kapcsolatos, a többiek ezt nem támogatták, azonban az, hogy ezzel többséget kapnak, az nem kizárt. Lehet, hogy mégiscsak lesz többség. Ez az első rész. Megvárjuk, hogy mit mond az Európai Bizottság magas szinten képviselteti magát a bizottság, hogyan értékeli a likviditást, mint, likvid, mint, mint kritérium meg, megfogalmazását. A második, ami vitatott, az a négy módosító, amelyet a szociáldemokraták nyújtottak be. Egyrészt a kockázatmenedzsment board, hogy azon szerepeljenek-e a részvényesek képviselői vagy sem. Része ez a kompromisszumnak, ez a kérdés is. Elfogadtam, hogy szerepeljenek ebben a boardban a részvényesek képviselői is, azonban a szociáldemokraták részenkénti szavazást kértek, ebben igazuk van, ez helyén való, a néppárt mellette szavaz, ám azt akarjuk, hogy egy második részt egészítsünk ki, amely nem is vitatott a, a szándékot illetően, hogy pótlagos mechanizmust építsenek ki a kockázati menedzselési folyamat kiegész, ki, teljesítésére. A bizottság kell persze algondolkozni afelől, hogy miképpen alakítsa, formája ezt. Szerintem a parlament követelése helyén való, és nem sérti a többi részét a szövegnek. Aztán a 23-as preambulum, pontosabban a 23-as kompromisszumos ö, módosítóban a kérdés, hogy és vagy vagy szerepeljen. Erről már sokat tárgyaltunk. Eredetileg mindenki által elfogadott volt az első verzió, ám a szozdemek ebben a pontban visszavonták a támogatásukat, és meg kell találjuk a módját, hogy eldöntsük, hogy és vagy vagy legyen itt. Ha és van, akkor egy háromszintű előfeltételt támasztunk a harmadik államokra vonatkozó szabályozásnak, a vagyjal egy kétszintű feltételrendszert állítunk fel. Tehát a vagy esetében minden EU-n belüli pénzügyi intézmény kell, hogy kövesse ezt, ha pedig a vagy van, akkor csak ha az eurót, vagy egy európai tagállamot érint. Tehát ha Angliában, Frankfurtban vagy Párizsban egy harmadik elemre vonatkozó szabályozás és eltörténik, <laughs> akkor csak nem, elnézést, nem, az EU, nem eurót rosszul mondtam, nem eurót, hanem EU-n belüli devizát érint, akár von sterlinget is. A kompromisszum tehát három szintű feltételt támasztott, a szozdemek két szintűre akarták csökkenteni. Kérdés, hogy ezt valahogy kezelni tudjuk a szavazás révén lehet, hogy nagyon nehéz lesz. Ez a három vitatott pont, a többi többé-kevésbé szerkesztésbeli kérdés, a légviditás, a felügyeleti tanácsokban való részvétel és a harmadik államokkal vonatkozó szabályozás a három vitatott pont. Minden mást mélységében megtárgyaltunk. Örömteli az, hogy önök is támogatták ezeket, és egyáltalán nem látom szükségét annak, hogy elhalasszuk a szavazást. Persze némi nyomást kell gyakorolnunk, hogy a jogalkotási javaslatok is az asztalra kerüljenek. Köszönöm. Köszönjük. Úgy tűnik, hogy néhány kérdésünkre válaszolt, de még vannak hozzászólók. Kate swinburne szó. Köszönöm szépen, és köszönetet szeretnék mondani a Stevennek is, hogy ennyi mindent föl karolt és ilyen nagy munkát végzett az elmúlt tíz napban. Csak nagy kár, hogy miután ilyen sokat dolgoztunk, a végén mégiscsak visszavonja az elvégzett munka nagy részét. Szerintem ez nagy probléma, és az, hogy is vagy, hát ezt át kell gondolnunk, mert egy egész hétig tartott erről a vita, és most egyszerre eldönti, hogy másképp dönt, hát ez szomorú ezen kívül. A 18-as kompromisszumot illetően a frakciók egyeztették, különösen az asszisztensek és tanácsadók. Azt hiszem, hogy ez a 210-es és a 14-es része ennek, most meg azt látom, hogy mégse, úgyhogy nem egészen értem, hogy a kompromisszumosak hogyan helyettesítenek bizonyos módosítókat. Egy kis megjegyzés, ami nagy következményekkel járhat. Amikor a nem pénzügyi intézményekre végfelhasználói mentességet kértem, akkor a 37-es módosításba is szeretném, hogyha bekerülnének a személyautógyártók és a légi társaságok. Ne legyen a 37-es módosító értelmében automatikus mentességük. A 116-117-es módosítást illetően ezek a céges származékokra utalnak, csak éppen nem tisztázzák, hogy mit értenek az alatt. Úgyhogy jó lenne, hogyha először ezt definiálnánk. De általában véve ez egy fantasztikus erőfeszítés arra, hogy egy jó kompromisszumot érjünk el, és remélem az utolsó pillanatban nem töröljük el a jó munkát, amit végeztünk. Köszönöm a türelmét a raportőrnek. Köszönöm. Um, Akkor Pascal. Oui, alors tout d'abord, je voulais, euh, comme, comme Monsieur Dominici, remercier Monsieur Langen pour la, la qualité. Akkor én is köszönetet szeretnék mondani Langen úrnak. Kitűnő munkát végzett. És felkarolta a széles kompromisszumokat. Egy dolog foglalkoztatott minket, Je suis d'accord avec Sharon Bowles pour dire que euh, si on a un, un... A 23-as kompromisszum a harmadik országokat illetően. Az és és vagy kérdése. Ha a vagyot választjuk, akkor ez egy nagyon széles lefedettséget biztosítana. Ha mindenki elfogadná ezt a világon, akkor kompatibilis lenne. De túlságosan szélés körül lenne a jogszabály. Az és alkalmazása viszont túlságosan szűkítő értelmű, és nagyon korlátozó jellegű. Ezért aztán nem tudjuk azt ellenőrizni, pont amit ellenőrizni szeretünk volna. Hogy lehetne kompromisszumot találni a két megszövegezés között? Talán sikerült, talán nem. De mi a lehető legnagyobb lefedettséget támogatjuk magyarul, a vagy szócska betűzését. De természetesen egy olyan szöveget is elfogadnánk, ami kompatibilitást biztosítana, ha az USA is elfogadná. Ami a kompromisszumokat illeti. Örülünk, hogy a mezőgazdasági termékek megfelelő figyelmet kaptak ebben a jelentésben. Szeretnénk felhívni a figyelmüket. hogy a végfelhasználóknak nincs mentessége, annak ellenére bármit is tesz az USA végén. Mi megpróbáltuk a valóságot figyelembe venni a pénzügyi intézményeket és a végfelhasználókat is. Az általános mentességet megpróbáltuk megcélozni, de most a jelentés a standardokat megszabja a KSF-ek, a központi szerződőfelek számára, Az ESMA szerepét szeretnénk, hogyha jobban kidomborítaná ez a jelentés. Illetve, hogy az ESMA kompetenciájába tartozon a kompenzáció. Jó lenne, hogyha erről már most hallhatnánk, csak ez nem volt lehetséges. Úgyhogy elfogadjuk a kompromisszumokat, támogatjuk a jelentést. A harmadik országokat illetően ne legyünk túl restriktívak. De ugyanakkor ne kerüljük el, kerüljük el azt is, hogy valami olyat fogadjunk el, amit túl nehéz gyakorlatban alkalmazni, hogy egy kis konzisztenciát valósítsunk meg, és nagyobb többségi támogatást élvezzünk. Köszönöm. Elnök. Wolf. Csak két-három rövid megjegyzésem volna. Nem vettem erőteljesen részt részt a vitában, bár benyújtott a módosítókat, de a vitában nem. A 14-es kompromisszum tekintetében nekem egy kicsit más megfogalmazás jobban tetszene. Itt az áll, hogy hangsúlyozzuk, hogy a CCP-ket nem teljes mértékben a felhasználók kell, hogy megszervezzék. Hát szerintem azt kéne írni, hogy a CCP-ket ne birtokolják teljes mértékben a felhasználók. Ez lenne a helyén valóbb. Tehát ne teljes mértékben birtokolják a felhasználók ezeket a szervezeteket, ahogy az ICC London esetében történik. Szerintem az amerikai ö, utat, ha követjük, ahogy az elnök is mondotta, ahol is a részvényesek mondjuk 25-30 százalékban korlátozzák a részvételüket ebben a testületben. Tehát itt inkább tehát azt megfogalmazást alkalmaznám, hogy ne birtokolják teljes mértékben. A 16-os kompromisszumban egy nyelvi megoldásra van javaslatom, tehát részenkénti szavazatra van utalunk, miszerint bele kell venni a kockázat management boardba. Tehát kell lenne, hogy szerepeljenek ebben a testületben. Lenne az én megoldásom. Ami pedig a 23-as kompromisszumot illeti, nem voltam, benne, nem voltam ott még az ALDE belső vitáján sem e kérdésben, de ahogy Sharon is utalt rá, lehet, hogy kihúznánk a probléma méregfogát, ha egy, egy minimális követelést határoznám meg, beletéve a szövegbe az, hogy legalábbis, vagy, vagy minimális megoldásként, és akkor a végén talán elfogadható volna mindenki számára, hogyha ezt mondanánk, hogy ez a, ez a, a minimális mértéke a, a szabályozásnak. Aztán van egy, egy kérdésem még a jelentéstevőhöz, mert nem világos egy pont. Ugye a cél az, hogy jobb átláthatóság érvényesüljön az OTC kereskedelem, ahol standardizálható származékos termékekről van szó, ott a jelentéstevő azt a véleményt vallotta, hogy a jelen, jelens, és jelenlegi formájában elérhetjük az itt kitűzött célokat erre a konkrét termékcsoportra vonatkozóan is. Köszönöm, Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. I, I, I... Köszönöm. Azt gondolom, hogy Langen úr majdnem mindent, minden munkát elvégzett, és ezt el kell ismernünk. Én egy kollektív szellemű országban nőttem fel, természetesen követni fogom éppen ezért a, az árnyék előadómat, e felől ne legyen kétség. Ugyanakkor vannak problémáim a megszövegezéssel és a szöveggel 11-es eh, és 20-as kompromisszum vonatkozásában. Nagyon merészen mondja azt Langen úr, hogy a naked short selling betiltása az egy nagyon jó lépés. Eh, én azt gondolom, hogy elég sok érvel tudnám alátámasztani azt, hogy ez nem megfelelő eszköz. A németek, a németek ezt eh, izolációban lépték meg, azt kell mondjam, hogy a többiek nem nélkül, de mindegy, Valamit, valamit tehát tennünk kell. A tónus egy kicsit populista a megfogalmazásnak, a spekuláció szó pedig a fogak között kipréselve, mint egy káromkodás jön ki a szövegből, és én azt gondolom, hogy a spekuláció egy része, amit Európában láttunk, az hasznos volt, és a piacot ráébresztette arra, hogy hogy eh, lépésekre van szükség. Eh, nem akarom megint elismételni azt, hogy a 90-es években mi milyen dolgokon mentünk át. Eh, mi akkor nagy változásokat léptettünk életbe, és én azt gondolom, hogy Európa is ezt meg tudná tenni, például a stabilitási és növekedési paktumot, de az elnök asszony útmutatását követni fogom. Köszönöm, köszönöm. Többen nem jelentkeztek. Langen úrnak még majd megadom a szót Patrick az Európai Bizottságtól akar szólni, ugye? Rengeteg idő van, persze, tessék. Nem, csak Langen úr akar nagyon röviden. Csak nagyon röviden, hogy kiegészítsem, reagálok arra a kérdésre, hogy miért nem vettük figyelembe a módosítóikat. A titkárság egy egyéni szavazatokként, vagy szavazási pontokként határozta meg ezeket, mi szívesen betettük volna őket a kompromisszumba, de a titkárság döntött úgy, hogy egyenként szavazzunk ezekre a pontokra. A 2008-tól 214-ig, nem, 210-től 214-ig terjedő pontokra utalok itt. Aztán Kafán képviselőnek mondom, ez persze világos, hogy nem minden vetületét rendeztük a kérdésnek, a, 23-as pontról beszélt, egy nagyon heves vita folyt le a vagy és kérdésében. A végén aztán az és mellett törtünk láncsát, mi, ám önök az és miatt nem támogatták ezt, egy szó miatt, és a szociáldemokraták csak ma mondták azt, hogy a vagyot látnák szívesebben ők is tehát a 23-as kompromisszumra úgy szavazunk, ahogy itt áll, és aztán egy külön szavazás lesz az és vagy vagy kérdését eldöntendő. Ez szerintem egy méltányos dolog volna, így ezt mindenki, mindenki elmondhatja, kifejezheti, hogy szerinte az és elége, vagy inkább a, a vagy lenne az, amit szívesen látna a szavazás során. Aztán, mivel módosítói tovább nincs, ezért a kompromisszumot rendeznénk. Klinc úr, a ö, nyelvi ö, variánsok ügyében helyén való az, hogy itt az itt tani, hogy ne nagyon módosítsuk a szóban beterjesztett, az itt álló módosítókat, és ezt tudjuk is támogatni, és az, hogy ne teljes mértékben a tulajdonosok szervezzék meg a testületeket. Nos, az ezzel kapcsolatos kérdést azzal lehet megválaszolni, hogy a módosító további részében az áll, hogy a jogalkotási javaslatban figyelembe kell venni azt, hogy a kormányzás, a tulajdonosi szabályozás, az igazgatók függetlensége és a ha bevonása kell, hogy érvényesüljön. Tehát én értelemben rendeződik a kérdés a szöveg második részében. És ugye itt van az amerikai példa, az amerikai nyilvántartás, és a CCP ugye, 2009 márciusa óta hat, kell az adatokat jelenteni, és a hat legnagyobb vállalat viszi ezt, három európai és három amerikai, ez a számokra nem kielégítő, mert az amerikai jogrendszerhez illeszkedik. A 25% pedig, amit az amerikai felügyeleti hatóság megnevez, lehet az Európai Bizottság számára is egy javaslat, anélkül, hogy előírnánk. Konfen asszony pedig azt mondta, hogy minimum 80 százalék legyen, azonban ez olyan küszöb, amit nem lehet megállapítani azelőtt, hogy konkrét definíciókat határoznánk meg. Ezért nem tudtam támogatni ezt a pontot. Az utolsó hozzászólás pedig Schmidt képviselőtársam részéről a spekulációkkal foglalkozott. Én azt mondtam, hogy a görög hitellel kapcsolatban azt gondolom, hogy ott a spekulációnak nem volt akkora szerepe, ám van persze spekuláció. A Goldman Sachs és a Paulson ellen folyó amerikai vádiratot sem kell idézzem, ahol ahol komoly csalások történtek a, a, a piacra odabott pénzügyi termékek révén. Tegnap egy, egy belső, egy, brand, egy ágazati insider tájékoztatott arról, hogy a kakaó, felmérhető már most, a kakaó aratás, a betakarítás milyen mértékű lesz, ugyanakkor az igény 17 millió lesz, tehát már most lekötöttek bizonyos mennyiségeket teljesen világos spekuláció alapján, méghozzá belső információk révén történő spekulációk alapján. Tehát spekuláció mindig lesz, ahogy a példa is mutatja, így módon Schmidt Mondnak mondom, hogy persze fontos ezt rendeznünk, ám a három terület, amiről még vitázzunk, a vagy szócska, a likviditás, illetve a ccp való részvétel aránya, a három kritikus kérdés, a többit és köszönöm szépen az elnök asszony együttműködését, szerintem megszavazható lesz. Köszönöm. A bizottság gondolom hozzá akarna szólni ezekhez a dolgokhoz, amik itt elhangzottak. Pearson úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Rendkívül jó vita volt ez, és kihangsúlyozta a dolog súlyosságát, illetve a fő pontokat, amelyeket önök fontosnak tartanak, és az elvárásaikat is mit várnak el az Európai Bizottságtól, mint szabályozási javaslattól vagy rendelettervezettől. E, nem is értjük ezt az akaratot félre. E, néhány dolog mutatja, hogy közel állnak az álláspontok, például a corporate end userek vonatkozásában, parlamentben volt egy vita néhány hónappal ezelőtt, és ott egyértelművé vált, hogy egy olyan észszerű megoldásra van szükség, amely nem akadályozza a vállalkozásokat, az európai vállalkozásokat. Ezt megfogadtuk, a biztos is E, azt mondta, hogy e, a mi megközelítésünk az e, elég, közel, elég szorosan megfelel annak, amit önök a jelentésben elfogadnak. A corporate end user kivételek megfogalmazása tehát az pozitív dolog, azokat a corporate end usereket kell lefednünk, amelyek valamifajta szisztemikus kockázatot jelentenek, és ott a kiskapukat kell eh, lezárnunk, nem szabad elkövetni azokat a hibákat, amelyek hozzájárultak az előző válsághoz. Ha a kiskapuk nyitva maradnak, akkor egy új árnyék eh, pénzügyi rendszer alakulhat ki, és tudjuk, hogy az eh, mit jelenthet. Tehát itt nagy az egyetértés. Második dolog, hogy hol számítunk még vitára a központi szerződőfelek tulajdonával, tulajdonlásával kapcsolatban itt egy sor dolgot kell meggondol, átgondolni. Sajnálatos módon itt konkrét problémák következhetnek be. Egy megoldások például lehetne a tulajdonlás korlátozása, az ownership cap, amivel komolyan foglalkozunk. Tudjuk, hogy nagyon sok esetben a tőzsdék a tulajdonosai a központi szerződő feleknek. Most mit csinálunk ezzel? Kényszerítjük-e a tőzsdéket, hogy szabaduljanak meg a ccp ktől Vannak itt komoly jogi kérdések, amiket figyelembe kell venni. Mi a probléma tehát? Egy alternatív eh, kérdés, amit meg kell eh, fontolnunk, az az, hogy van-e olyan eh, robusztus irányítási követelményrendszer, amelyel ugyanezeket a célokat érnánk el, anélkül, hogy hogy a tulajdonviszonyokba belenyúlnánk, mert azoknak nagyon komoly jogi és kártérítési következményei, vagy kompenzációs következményei lehetnek. A likviditásról is esett itt szó. Egyetértünk elnök asszony, ha nincs likviditás, akkor a nincs az a CCP, amely elszámolhatja a származékos üzletet, mert nincs likviditás, és nem tudja kiszámolni a marzsokat sem. Ha nem tudja kiszámolni a marzsokat, akkor pedig nem számolhatja el a termék. Tehát rendszerkockázatokat viszünk be a CCP viszonyrendszerbe. további együttműködésre van szükség a CCP-k elhelyezkedésével kapcsolatban. Két dologról kell még majd beszélnünk nem csak az Endor okoz problémát, tehát hogy szélesebb vagy tágabb, szűkebb vagy tágabb értelmezésre kerüljön sor, mert location szónak a meghatározása is problémát okozhat majd, és erről is majd beszélnünk kell, amikor megjelenik a javaslatunk megint majd figyelembe vesszük azokat az álláspontokat, amiket Langer úr kifejtett a jelentésében. Van még egy negyedik dolog, amiről beszélni szeretnék, ez pedig mit csináljunk a Naked Sovereign CDS-ekkel. E, Barnier úr bejelentette, hogy a bizottság hamarosan lezárja a vizsgálatát, a november végéig visszanézve Eh, megvizsgáltuk, hogy ki milyen pozíciókat foglalt el, és milyen számok jellemezték ezeket a pozíciókat, eh, és eh, ennek fényében fogjuk majd a szakpolitikai választ meghozni, betiltsuk, ne tiltsuk be, ha igen, akkor hogyan ezeket a, a, a naked CDS-eket. Tehát ezek azok a dolgok, amelyekről most vita zajlik a bizottságon belül. Részletkérdés, de szintén fontos, ki legyen a kockázati bizottságokban. Szerintünk ne csak az elszámoló tagok, hanem, ha lehetséges, akkor a kockázati bizottság a klienseketnek is tegye lehetővé, hogy részt vegyenek, mert nekik komoly érdekeik fűződnek ehhez, és így kiegyensúlyozottabb lehet a döntéshozatal háttere. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindig a jelentéstévője az utolsó szó, ha hozzá akar szólni. Igen, köszönöm szépen. A Sirius-t illetően két javaslatunk volt, ha jól tudom, Párnyé biztos úr ősszel benyújt majd egy javaslatot. Pearson úr már előtte nyilatkozott erről, ez helyes is, és ö, nagyon jó lenne, hogyha a kutatásai keretményt a lehető leghamarabb átadnánk a parlamentnek. Ez lett volna az első megjegyzésem. A második, Pearson úr egyértelműen támogatja Bowles asszonynak a tízes kompromisszumos megfogalmazását a likviditással kapcsolatban. Itt a frakciók bele gondolhatnának, hogy Bowles asszonynak a javaslatát elfogadhatónak tartják Én ezt ajánlom majd a saját frakciómnak hogy többségi támogatást kapjunk. Egyébként azt hiszem egyetértünk. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönjük szépen. Nincs szükség arra senkit emlékeztetni, hogy holnap szavazunk, és júniusban a plenárisra kerül ez a jelentés. Ahogy mondtam, van még egy-két percem, hogy beszéljek a raport